25-ös módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9 mellette, 9 ellene. 26-os módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. elfogadtuk 17 mellette, egy tartózkodás. 27-es módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 9 mellette és 9 ellene. Ekon 3-as, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást elutasítottuk, 10 ellene és 8 mellette. Ekon 4-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 10 ellene, 8 mellette. 4-es, módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 17 mellette egy tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 17 mellette egy tartózkodással. Hatos módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18 szavazattal. Hármas szóbeli módosító, kérem szavazzanak Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18 szavazattal. A hetes oka fogyottá válik, következik az egyes módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 16 mellette, két ellene. Kettes módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottak 9 mellette, 9 ellene. 10, eh, bocsánat, 3-as módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elnézést. Ismételjük meg. Hármas módosító még egyszer, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtok 17 szavazattal. Négyes szóbeli módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18 szavazattal. És most záró szavazás következik, ezekkel a módosításokkal kérem szavazzanak. lezárom a szavazást. elfogadtuk, 17 mellette egy tartózkodás. Rendben van. Mindenkinek szép napot kívánok, aztán találkozunk március 22-én 15 órakor Brüsszelben. Köszönöm szépen! Allora la lettera la prepara lei, mi sembra, poi ci vediamo dopo.